kérdés a nagy energiafelhasználású iparágaknak juttatott állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások, és Pirilo úr fogja a kérdést feltenni és indokolni. Grazie, Presidente! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselő társaim! Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáimnak, akik aláírták ezt a szóbeli kérdést. A következőről van szó. Az Európai Unió küzd a klímaváltozás ellen, és ez azt eredményezte, hogy létrejöttek olyan közösségi politikák, amelyek eh, nagy hatást gyakorolnak az európai iparra. Sokszor eh, egyoldalú intézkedések történnek, amelyek eh, oda vezetnek, hogy megnő a termelés áthelyezésének a veszélye. Ez különösen igaz az energetikai ágazatra. A széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, hát fontos lenne, hogy reálisan és pragmatikus módon járjunk el ingyenes kiosztások és egyebek tekintetében. Nagyon pontosan kellene működtetni az eszközöket, és meg kell vizsgálni, hogy milyen pénzügyi intézkedésekre lesz szükség, hogy biztosítsuk a kiegyensúlyozottságát, a piac kiegyensúlyozott működését. 2013-ig a hőerőműveknek meg kell szerezniük a kibocsátási kvótákat. És ennek az lesz a következménye, hogy a költségeket át fogják hárítani a villamosenergia árára, mert jelentős mértékben meg fognak nőni a termelési költségek. Az Eurostat előrejelzése szerint az ETS, az kereskedelmi rendszer a magasabb villamosenergia árak miatt évente százalékos ár áremelkedést fognak maguk után vonni és az indirekt felhasználók nem kapnak kompenzációt ellentétben a közvetlen felhasználókkal. Ez pedig versenytorzulást eredményezhet az egész Európai Unióban. Hogyha nem találunk ki az indirekt eh, emissziók számára egy olyan kompenzációs rendszert, eh, akkor nőni fog az a veszély, hogy a termelést eh, áthelyezik, elviszik az Európai Unióból. Foglalkoznunk kell bizonyos előirányzatokkal, de a lényeg az, hogy a nagy energia felhasználású iparágak saját szempontjait eddig nem vettük figyelembe, és itt is bizonyos kompenzációra lenne szükség. Az állam számára talán két lehetőség áll nyitva. Az elektromos kemencéket eh, talán nem annyira villamosárammal, hanem foszil, más foszilis energiahordozókkal kellene üzemeltetni. Az elektromos eh, kemencék 30%-át eh, kapták meg a kvótáknak, és nincs semmilyen kompenzációs rendszer a számukra. Pedig Európában tulajdonképpen ugyanazokat a termékeket állítják elő különböző formákban, és mindegyiknek más és más az ára. Ez pedig nagy egyensúly hiányt, kiegyensúlyozatlanságot eredményez. Ez egy olyan probléma, ami nagyon jól világossá vált számos területen Szeretnénk támogatni az iparágat, és kérjük, hogy a bizottság a nagy energiafelhasználási iparágak helyzetével behatóban foglalkozzon. Itt a 2013-as egyensúly tanulsága kompenzálására pénzre van szükség, de el kell kerülni a spekulációkat. Hogyan kíván reagálni a bizottság a e, verseny hátrány kiküszöbölésének a problémára? Elnök asszony, köszönöm. Most pedig szemet a biztos úrnak adom el a szót a bizottság képviseletében. Elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság tisztában van azzal, hogy a villamosáram költsége milyen fontos tényező az acéltermelés számára, és hogy a klímaváltozás intézkedések milyen nagymértékben befolyásolják a villamosenergia árát. Tisztában van azzal is a bizottság, hogy jelenleg milyen nehéz a pénzügyi helyzet, és okos intézkedések kellenek ahhoz, hogy újra induljon a konjunktúra. Kevésbé szennyező és kevésbé kockázatos energiaforrásokat kell nagyobb mértékben felhasználni. Tudja a bizottság azt is, hogy az EU-ban vannak nagy energiafelhasználási iparágak, amelyek azért versenyképesek, ha jól működnek. És ebben az összefüggésben, hogyha seg, tudunk strukturálisan is segíteni abban, hogy fenntartható módon javuljon a versenyképesség, akkor az jó, de nem lehet garantálni alacsonyabb villamos áram árat hosszú távon olyan intézkedésekre akarunk koncentrálni, amelyekkel strukturálisan tudjuk javítani bizonyos iparágak helyzetét. Az ETS irányelv alapján, amely a 2008-as klímaváltozási csomag része, a tagállamok fizethetnek kompenzációt a villamosáram széndiokszid költsége számára hogy a carbon leakage kapcsolatos költségeket, az indirekt eh, emissziós költségeket eh, kompenzálják. Ez még belefér az állami támogatási eh, szabályokba. Az indirekt emissziók nagy versenytorzulást eredményezhetnek, és aláshatják az ETS által közvetített pénz ára, ára vonatkozó jelzéseket. Ezért fontos, hogy az indirekt széndiokszid költségeket figyelembe vegyük. Amikor a, folytak a tárgyalások a klímaváltozási intézkedésekről, a vezérelvünk az volt, hogy az indirekt emissziós költségek kaphassanak kompenzációs támogatást. Az ilyen elvek mentén azonban ezt, ezt korlátozni kell azokra a nagy energiafelhasználású iparágakra, amelyek képtelenek a megnövekedett széndiokszid kibocsátásból adódó plusz költségeket átruházni a vevőikre, anélkül, hogy nagy piaci részesedést vesztenének, és ezért fennáll annak a veszélye, hogy a termelés áthelyeződik az EU-n kívülre. Az indirekt szénszivárgás vagy karbonikics kapcsán a bizottság megfontolja azt, hogy a támogatás mennyiben igazolható, olyan módon, hogy közben megóvjuk a belső piacot, megakadályozzuk azt, hogy szubvencióban rivalizálás kezdődjön a tagállamok között, most, amikor amúgy is szűkösek a költségvetési források, és a, ugyanabban az ágazatban nagy verseny folyik a vállalatok között. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók eh, szónokai kapnak szót. Először is Herbert Rajl úr, aki a néppárt nevében szónokol. Elnök asszony, biztos úr, köszönöm ezt a bevezetőt, amely eh, sok elvi megalapítást tett, de az igazi kérdésekre nem válaszolt. Az igazi kérdés az, biztos eh, az, hogy gyorsan eredményre jutunk. Azok az iparágok, amelyeket most eh, ki akarunk venni a plusz terek alól, vagy amelyek a számára eh, tisztességes versenyfeltételeket akarunk biztosítani, nekik gyors és megbízható intézkedésekre egyértelmű iránytatásra van szükségük. Persze, ide, mindannyian tudjuk, hogy itt bonyolult eljárásokról van szó. De amikor az emissziókereskedelmi irányelv kapcsán megszületett a kompromisszum, akkor azt mondtuk, hogy ennek az, az, az a feltétele, hogy azok az iparágak Európában, amelyeket ez túlzottan terhel, kapassanak valamilyen könnyítést, mert máskülönben nem tudnak fennmaradni a világ többi régiójával folytatott versenyben. És ezt a tanács, a parlament, a bizottság elfogadta alap, kiindulási alapként. Kicsit aggódom, hogy most, amikor a egyre bővítjük a kört, egyre kicsinyesebbé válik a megközelítésünk. Itt nem csak az acéliparról van szó, az alumíniumról és sok más területről is, vegyiparról, stb. És hogy egyszerűen azt, amit korá, ami korábban a politikai megállapodás alapja volt, most ezt úgy tűnik, hogy nem veszük figyelembe. Biztos ő nagyon helyesen utalt arra, hogy nem egyszerűsödött a helyzet Európában a döntésünk óta, hanem inkább nehezebbé vált, erősödik a verseny, valamennyien küzdünk, és itt most sok prédikációt hallhatunk, hogy mennyire fontosak ezek az iparágak Európa jövője szempontjából tegnap is nagyon sok okosság elhangzott itt. A parlament valóban elvárja hogy az, amiben akkor megegyeztünk, azt most meg is valósítsuk, mégpedig azon iparágak, illetve nem is iparágak, hanem az ilyen iparágakban dolgozó emberek érdekében és Európa jövőbeli esélyének az érdekében. Köszönjük, Rajl úr! A szocialisták részéről Úszkok asszony egy. Eh, industrin avgörande för jobb och utveckling. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az iparág rendkívül fontos az európai munkahelyek számára. Csak egy erős nagy jó versenyképességű ágazat biztosíthat jó munkahelye, munkahely kielégítő számban munkahelyeket. Ezért határozottnak kell lenni a bizottságnak, és valamennyiünknek fel kell lépni akkor, hogyha versenyelőnyökről van szó, és figyelembe kell venni azokat az iparágakat, ahol a széndiokszid emissziók kérdése nagy terheket rak a vállalatokra. Itt egész és nagyon fontos ágazatokról beszélünk. De fontos, hogy a megközelítésünk, a fellépés intelligens legyen, ne lehessen ezt úgy értelmezni, hogy az európai ipar kibújik a klímapolitikával kapcsolatos felelőssége alól. Tehát a bizottság egyrészt nagyon pontosan kell, hogy odafigyeljen az emisszióval kapcsolatos kérdésekre, még akkor is, hogyha a munkahelyek mehetnek a klímapolitika miatt veszendőbe. B, amelyik egy kicsit túl dramatizálja a dolgokat. Ezért valóban jól megalapozott bizalmatlanságra is szükség van, amikor ezt a vizsgálatot elvégezzük. Köszönöm szépen. A liberálisok Buzai úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, kollégák. Nagyon fontos, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsük, az éghajlatváltozással így fölvegyük a harcot, és az Európai Uniónak vezető szerepet kell ebben betöltenie. Ehhez pragmatikus megközelítésre van szükség, és elemezni kell ennek az intézkedésnek a hatását. Ami a allokációkat, a széndiokszid kibocsátás szabad allokációját jelenti, az energia ágazatot és a versenyképességet is érinteni fogja ezt. Fogja ez. Természetesen az ipar másképp fogja érinteni az elektromos kemencék típusától függően. Romániában például az acél mennyiség mintegy 50%-át elektromos kemencékkel állítják elő, tehát itt nagyon fontos következményekkel kell számolni. Más tagállamok esetében is hasonló a helyzet. Az acélpiac globális piac, és a kibocsátás csökkentése, csökkentésének célkitűzése esetleg a versenyhelyzetet torzíthatja hogyha nem születik megállapodás ebben a kérdésben, akkor az Európai Uniós ipari ágazatra nagy nyomás helyezkedik, és a széndiokszid kibocsátás áthelyeződése komoly kockázat. Fontos elemezni ezt a kockázatot, és a következő bizottsági iránymutatásban ki kell mondani, hogy A 2008. december 14-i döntés érvényben van, fontos az arányosság elve, oda kell figyelni a közvetett költségekre. Ennek hiányában a problémát csak részlegesen oldjuk meg, amely további kockázatot és veszélyt jelent, az ipar versenyképességét érinti, illetve a munkahelyeket, valamint nem tudjuk majd a széndiokszidot csökkenteni globális szinten. Köszönöm. Köszönöm. A konzervatívoktól Simuszki úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Az Európai Uniós éghajlat politikája eredményeképpen, illetve ezen egy tényező eredményeképpen a nagy energiafelhasználású iparágak rendkívül nagy, ne, nagy nyomás nehezedik hiszen vannak, különösen ez a, az papírágazatot, illetve a vegyi ágazatot illeti, ott kevesebb az innováció, illetve az áthelyeződés az Európai Unión kívülre. Az Európai Uniós országokban az a magas széndiokszid kibocsátású technológia dominál, ez a helyzet Lengyelországban is, ez torzítja a versenyhelyzetet. Hogyha nem akarjuk elveszíteni a versenyképességünket, akkor akkor segítenünk kell a széndiokszid kibocsátás csökkentésében ezeknek az iparágazatoknak különböző segítségekkel, támogatásokkal köszönöm. Εξ ονόματος Európai ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Onorevoli colleghi, ho denunciato il rischio che le quote kedves kollégák, itt már említettük a bizottságban is hogy pénzügyi spekuláció tárgyává válhatnak a kebocsátási egységek, illetve hozzájárulhatnak ahhoz, hogy delokalizáció folytatódjon, mert versenyképesebbek azok az országok, ahol nincsenek ilyen szabályok. Nyilvánvalóan nem egységesen érinti a különböző ágazatokat ez a szabályrendszer, az acél és alumíniumipart jobban sújtja. A bizottság úgy gondolja-e, hogy az itt elszenvedett áremelkedéseket valamilyen módon kompenzálni kell-e a tagállamokban. E, különben növeljük a delokalizáció veszélyét, tehát egy pénzügyi kompenzációra van szükség, e, az ilyen nagy felhasználású energia felhasználású iparágak számára. E, a jelenlegi állami támogatásról szóló szabályok a nem fair verseny társainkat támogatják. Nagyon súlyos terheket rónak ezek a vállalkozásainkra. Köszönjük, és most pedig a függetlenek részéről Dodz asszony következne, de nem látom itt a teremben. Tehát megyünk tovább a listán, és Lize úr kap szót két percre. Prezidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Szeretném Piriló kollégának megköszönni, hogy napirendre került ez a kérdés. Nincs közvetlen hatáskörünk ez ügyben, de azért jó, hogyha a munkára serkentjük a bizottságot. Itt nem csak az elektroacérről van szó, hanem nagyon sok iparágat veszélyeztet a carbon leakage, például az alumíniumipar vagy a vegyipar, ahol, amelyek szint esetén kell, hogy profitáljanak ezekből az állami támogatásokból. És azért mondom, hogy kell, mert ez így szerepel az irányelvben. Itt nem az emisszőkereskedelmi irányelv a probléma, és nem is a módosított irányelv, hiszen ők 2012-ig érvényben vannak, és az új emissziókereskedelmi irányelvben nyomatékosan leszögeztük, hogy a carbon leakage által veszélyeztetett eh, vállalatok az direkt és indirekt emisszió kapcsán is eh, támogatást kell, hogy kapjanak. Ezt a bizottságnak most eh, meg kell valósítani. Tehát nem az irányelv szövegével van a gond, sőt a szöveg jó, mert benne van ez a kompenzációs lehetőség, ami a múltban nem volt benne. A probléma az, hogy végre lássa neki a munkának a bizottság. Nagyon transzparens az állami támogatás támogatások eh, számogat eh, rendszere. Eh, több tagállamban azonban vannak rejtett, bújtatott szubvenciók, amelyek torzítják a versenyt. Sok vállalat már nagyon várja ezt a támogatást, mert vesztességesek, vagy legalábbis nem nyereségesek, azért, mert amikor az energetikai vállalatok megkapták a certifikátokat, akkor ezeket úgy árazták be, hogy ők majd 2013-ig kapnak támogatást. És hogyha olyan döntéseket hoznak, ami nem tetszene nekünk, ami hátrányára van Európának, mint a termelési központnak, mert elmennének ezek a vállalatok, az nagyon rossz lenne. Itt ne feledkezzünk meg a referencia értékekről. Nem csak a 10% legjobb vállalat kap kompenzációt, csak a 10% legjobb vállalat kap kompenzációt, és elég ösztönző kell, hogy legyen a bizottság számára. Köszönöm szépen, Encsi úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az acélipar az EU alapja, legalábbis egyik fontos pillére. Az acélipar nélkül nem tudunk fennmaradni a globális piacon. Az alumínium és az acél előállításához nagyon sok villamos áramra van szükség. És ami az emisszió csökkentést illeti, ez majd a villamosáram árának az emelkedését vonja maga után. Az acél és a, az alumínium előállítása elektromos kemencékben történik. És figyelembe kell venni, hogy ez az egyik olyan ágazat, amely az ingyenes kóták ingyenes kiosztásánál kell, hogy kapjon ilyeneket ahhoz, hogy versenyképes maradhasson a világban. Hogyha olyan országokkal versenyzünk, ahol vannak szubvenciók, és ahol nem jelent korlátot az emisszió kiosztás. Köszönöm. Questo tema, in quanto tale direttiva... Köszönöm. Az EU politikának eh, a hatását a nagy energiafelhasználású iparágakra e, finomhangolnunk e, kell, e, oly módon, hogy az támogatja például a kutatást és fejlesztést is az egész ágazatban, és így növeli az innovációt, illetve a termelékenységet. Érdemes itt felidézni azt is, hogy mindennek foglalkoztatási hatása is lesz. A különböző iparágon belüli folyamatok és eljárások közti diszkriminációt meg kell kell szüntetni, mert az is delokalizációhoz vezet, és csökkenti az Európai Unióban működő termelőcégek számát. A termelékenység és az új technológiák alkotják a két pillérét az Európai Unió jövőbeni gazdasági fejlődésének is. Tehát a közvetett és közvetlen költségek eh, közti különbségtétele eh, jövőben sem vezess, se vezessen eh, diszkriminációhoz. Köszönöm, Plom asszony. Én is egyetértek azokkal, akik eddig felszólaltak. Az EU-nak a politikája támogatható, miszerint hatékonyabb eljárásokat és technológiákat akarnak előmozdítani a magas energia felhasználású iparágakban. Ugyanakkor ez diszkrimináció figyelhető meg a jelenlegi rendelkezésekben. a technológiai váltás ebben az iparban általában hosszú folyamat, e, és a piaci dinamizmusnak felel meg. A, ha nem reagálunk erre a tényre, akkor e, munkahelyeket veszítünk, és a cégek be fognak e, zárni. Románia az EU határain különösen ki van téve a gyár delokalizációs veszélynek, és ezért a bizottságot arra szeretnénk kérni, hogy a megfelelő intézkedéseket tegye meg. Most pedig Van Nistelrooy úr következik másfél perc. Köszönöm szépen, az Európai Unióban a széndioksziddal kapcsolatos politika nagyon egyértelmű, a e, sebezhető ágazatokra vonatkozó e, rendelkezések is. Itt a villamos energia e, ágazat, illetve a nagy energiafelhasználási iparágak, mint az alumínium, az acél, stb. Most nagyon nehéz helyzetben vannak, nagy a verseny és a kérdés az, hogy az indirekt költségeket a végfogyasztóra áthárítják-e, át tudják-e hárítani jó tájékoztatásra, sok információra van szükség. Itt a tizedik cikket, amit megalkottunk, alkalmazni is kell az egész EU-ban, hogy legyen egy level playing field, egységes versenyfeltételek legyenek a vállalatok számára. Gyorsan kell fellépni, és van még egy kérdés. Az, hogy Németország kiszállt az atomenergiából, ez majd hatást gyakorol a Németország beli nagy energiafelhasználási iparágakra és az ottani árak alakulására is. Köszönöm. Köszönöm. Valsitis úr egy perc. Mr. President, Thanks, Mr. Pirillo, of raising this very... Köszönöm, elnök eh, asszony, és köszönöm Pirillo úrnak, hogy felvetette ezt a eh, nagyon fontos kérdést. Megfelelő intézkedésekre van szükség eh, ahhoz, hogy fenntartható pályára állítsuk az iparunkat. Ugyanakkor a negatív kihatásokra is gondolnunk kell, amelyek bizonyos ágazatokban fokozottak, azokban az iparágakban, amelyeknek az energiafelhasználása nagy, kompenzációs mechanizmusokra van szükség annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy külső és belső versenyképességünket elveszítsük. Kínában van például a világ leggyorsabban növekvő acélipara, és az Európa Európa lett ennek a legnagyobb felvevő piaca. Az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak a jelenlegi állami támogatási szabályokat át kell gondolnia, és meg kell találni az egyensúlyi helyzetet a versenyképességi igények és a környezetvédelmi igények között. Enélkül nem lesz az EU jóléte biztosítható. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Piridó úr kapja meg a szót egy percre, tessék. Io devo ringraziare tutti i colleghi. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, és az összes politikai frakciónak. Derogazione. Non mi posso dichiarare. Köszönöm, hogy támogatták a szóbeli kérdésemet. Nem vagyok teljes mértékben elégedett, és ugye nem sokára következnek a spontán felszólalások, és csak ezután kérhet szót a bizottság, hát ez nem a legjobb eljárás. Rend remélem, hogy majd változtatunk a szabályokon. Rá fogok mutatni a közleményemben, hogy mennyire nem vagyok elégedett a bizottság válaszával, a szóbeli kérdésemre adott válaszával. Csalódást okoz az, hogy a bizottság mossa kezeit egy olyan kérdésben, amelyet nagyon sok kolléga támogatott, határozottan kiállt mellett. Ezért azt kérem a bizottságtól, hogy konkrétan adjon választ a kérdéseimre, és nagyon remélem, hogy oda fog figyelni a bizottság erre a nagyon súlyos problémára, amely komoly gondot okoz ennek az ágazatnak az Európai Unióban. Köszönöm szépen, most pedig a spontán felszólalások következnek, ketten kértek szót. Jeszoleszka asszonyi a szó először. Δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω... Úgy látom, hogy nincs itt a teremben, teremben tehát Szilvia Tikáó asszony a szó. Jó, vin Galac, Galați, un oraș în care sunt uh, prezente atât uh, városát uh, képviselem. Ez egy olyan város, ahol van acélipar is, és hajóépítés is. A megye ezektől az iparágaktól függ. olyan keretet kell biztosítani, ami ezeknek az iparágaknak a fennmaradását lehetővé teszi, a versenyképességünk attól függ, hogy mennyire tudjuk támogatni az energiaintenzív iparágakat. Az a vita, amely a kibocsátási tanúsítványokról szól, olyan körülményeket kell, hogy teremtsen, körülményekhez kell, hogy elvezessen, amelyek támogatják azokat a cégeket, amelyek zöld innovációba fektetnek, és hatékonyabb technológiákat honosítanak meg. Úgy gondolom, hogy most dől el ezeknek az iparágaknak a jövője, attól fog függni, hogy sikerül-e a hatékonyságot növelni, különösen az acéliparban. Köszönöm, most pedig Szemeta úr kap szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt Pirilo úrnak szeretném megköszönni ismételten ezt a kérdést egyértelműen elmondhatom, hogy a bizottság nem mossa a kezét eh, nagyon fontos kérdés kapcsán. Szeretném leszögezni, hogy eh, a hatásvizsgálat eh, az állami támogatási iránymutatásokról, a nagy energiafelhasználási iparágakra vonatkozó hatásvizsgálat, ez készül, folyik, és az acélipar mellett más iparágakra is kiterjed, amelyekre ugyancsak vonatkozhat ez a probléma amíg a, ez a hatásvizsgálat nem készült el teljesen, nem zárult le, addig nem tudunk végleges, határozott következtetést levonni arról, hogy mely ágazatokra kell, hogy kiterjedjen majd az iránymutatás. Ami a határidőket illeti, a bizottság azt tervezi, hogy az év végéig elfogadásra kerüljenek az iránymutatások a nyilvános konzultáció után a versenyfőigazgatóság egy kérdőívet bocsátott ki a konzultáció kapcsán, és az ellentmondásos kérdéseket próbálta feltárni, hogy milyen támogatási szintre van szükség. 140 válasz érkezett a tagállamokból, ipari szervezetek, környezetvédők részéről. Jelenleg elemezzük a válaszokat, és ezután a bizottság állami támogatási iránytatás tervezetet fog kibocsájtani. Lesz még egy konzultáció, mielőtt ezeket az iránymutatásokat a bizottság elfogadná, és ezzel egyidejileg természetesen a parlamentet is tájékoztatni fogjuk. Teljesen transzparens ez a folyamat, ahogy látják, dolgozunk az iránymutatásokon, és ezek ezeket még az év vége előtt letesszük majd az asztalra. Köszönöm szépen, biztos úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel lezárjuk a szóbeli válaszigénylő kérdés megvitatását, és rátérünk a következő napi rendi pontra. A biztonsági szkennerekkel kapcsolatos bizottság